Vamos a empezar la votación. Kedves kollégák, megkezdjük a szavazást. Az első pontunk a kazin jelentés. Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között. Egy szavazás ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. következő pontunk a szakbizottságok számszerű összetételéről szól, és a delegációk összetételéről ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Áttérünk a Cseskova jelentésre, a 2011-es évi intése az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak. Nincsen módosító indítvány, szavazunk tehát, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Most áttérünk a állásfoglalás indítványra mellette ellenet tartózkodók elfogadva. Hölgyeim és uraim, Szenegál Szenegál elnöke tisztelt vendégünk fog megérkezni. President of Senegal. Szenegál elnöke érkezik. Igen. Szenegál elnöke. Meg kell szakítanunk a plenáris ülést az a hivatalos ünnep miatt. Úgyhogy most ahelyett, hogy szavaznánk a Zanoni jelentésről, ami nagyon hosszú, és nehézséget okozna annak a megszakítása, ezért először más, rövidebb jelentésekről szavazunk, és a Zanoni jelentésről pedig majd a ünnepség után fogunk szavazni. Most Harbor jelentés következik. Harbor jelentés. a hobbi jár, vízi járművekről. votación nominal, se abre la votación. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az első blokkot tehát elfogadtuk. áttérünk a bizottsági javaslatra. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát a bizottsági javaslatot. Most pedig a jogalkotás javaslatra szavazunk. Név szerinti szavazás formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a javaslatot. Most áttérünk Vernyó asszony jelentésére. Szakmai képesítések elismerése tárgyában. Az első blokkról szavazunk, megnyitom a szavazást. A első részéről az első blokknak. Tehát az első blokk első részéről szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a bizottság javaslatról szavazunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mielőtt szavazzunk a jogalkotás javaslatról, Szavazunk a 161-es módosítóról, aki van mellette, ellenne tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a jogalkotás javaslata szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő témánk a Bauer jelentés, az Örményország a kötendő megállapodásról. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Áttérünk a másik Bauer jelentésre, az EU és Örményország közötti megállapodás, az engedély nélkül tartozó személyek visszafogadására ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségre vonatkozó engedélyezett állításokra, nincsen módosító indítvány. Minősített többséget kell elérnünk, ki van mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ki van ellene. Ezt ellenőriznünk kell elektronikus úton, elektronikus úton szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A javaslatot elutasítottuk. Áttérünk az állati eredetű élelmiszerek és termékek tárgyában készült indítványra. Itt is minősített többségre van szükség, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizni fogjuk elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. az EU és Kína közötti kétoldalú beruházási megállapodás megkötése érdekében folytatott tárgyalások a következő témánk. Az 1-es, 6-os módosítók azonosak, név szerint szavazunk róluk együtt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk e módosító indítványokat. 17-es bekezdés két részben első rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második módosító indítvány népszerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonhatodik cikke, három részben szavazunk. Első rész ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész ki van mellette? Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Harmadik rész ki van mellette? Ellene tartózkodok, elfogadtuk ezt is. 36. cikk, 3-as módosító név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41. cikke, első rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító rév szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 42-esről két részben szavazunk. Első rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító indítvány név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas módosító indítvány. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as cikkely, három részben szavazunk, első rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem, ezt ellenőrizzük. Tehát elektronikus úton ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 43-as cikkely második részéről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik részről nem fogunk szavazni, mert hogy azt visszavonták. Úgyhogy most a teljes javaslatról fogunk szavazni, ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Átérünk a következő pontunkra. Még van egy kis időnk egy további pontról való szavazásra az EU és Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatok tárgyában. Első bekezdés, első rész ki van mellette, ki van ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Első módosító ki van mellette, ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Négyes cikkely ki van mellette. Ellene. Elektronikus úton szavazunk erről akkor. Megnyitom a szavazást. Tehát a négyes cikkelyről van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító indítvány, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ebben az esetben a 14-es cikkerről fogunk szavazni, név szerinti szavazás következik. Elnézést. Tehát 14-es cikkely. 14-es cikkely, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a bekezdést. A teljes javaslatról fogunk szavazni. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ezen a ponton félbeszakítjuk a szavazást, hogy megnyissuk ünnepélyes ülésünket. Well, még abba Még egy, rendben, akkor szavazzunk még egy jelentésről. Another one! Akkor szavazzunk. Tovább még egy szavazás? Tartsunk még egy pontról szavazást? Oké. Okay. Rendben to make a motion. La Lichtenberger. Yes, me, Mrs. Lichtenberg. Yes. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák. Tehát hallgassanak, mielőtt itt elkezdik a fügykoncertet. Tegnap eh, szó volt eh, a pihenési időkről, a pilóták pihenési idejéről, és Kallas biztos bemutatta a saját maga és a közlekedési szakszervezet által folytatott tárgyalások eredményét. És itt bizonyos változtatásokat, módosításokat tesz. Nagyon általános szavakkal vázolt ezeket a módosításokat, tehát módosítások ahhoz képest, amit itt mi tudtuk. Tehát nem tudjuk konkrétan, hogy mi itt a bizottság álláspontja. Tehát eh, amiről mi most szavazunk, az más. Mi az alapján tárgyaltunk, ami a tegnapi vita előtt volt. Nekem az a véleményem, hogy egy parlamentnek tudnia kell, hogy miről szavaz. Éppen ezért eh, kérném, hogy a szavazást halasszák el, hogy a parlament megkapja azt a lehetőséget, hogy a biztos javaslatait írásban is tanulmányozhassa. És ezt szeretnénk utána megvitatni. Köszönöm. Lichtenberger asszony, köszönöm, hogy figyelmeztetett minket erre. Tehát valaki most támogatja ezt? Szeretne valaki felszólalni? Lichtenberger asszony javaslata mellett, nem? Ellene felszólalni valaki? Tehát valaki ellene szeretne felszólalni? Elnök úr, kifejezetten amellett foglalok állást, én nagyon szkeptikus vagyok, hogy jó lesz-e a bizottság által javasolt szabályozás, de hogyha esély van arra, hogy ezen javítsunk, és azt együtt támogatni tudjuk, akkor használjuk ezt a lehetőséget, és szakítsunk megfelelő időt a dolgok megtárgyalására. Rendben, tehát egy valaki ellene foglalt állást, esetleg parancsoljon. Sper Speroni úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a parlament szavazása erről a javaslatról támogatná a pozíciónkat a bizottság és a tanácssal szemben. Botamos, botamos. Akkor Lichtenberger asszony javaslatáról szavazunk. Ki támogatja Lichtenberger asszony javaslatát? Ki van ellene? Ezt elektronikus úton kell, hogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást most. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. A javaslat el lett utasítva. Ebből következőleg áttérünk a szavazásra, név szerinti szavazás az indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az állásfoglalásra irányuló indítványt elutasítottuk. interrumpir la sesión para que most pedig a szavazást félbeszakítjuk, hogy Szenegál elnökét meghallgathassuk, ezt követően pedig a még szavazásra nem került pontokkal folytatjuk a munkát.